Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αρχίζει η συνεδρίαση. Hölgyeim és uraim, megkezdjük ismételten az ülést. A napirendünk első pontja egy szóbeli választ igénylő kérdés a bizottsághoz. A témája a környezeti hatásvizsgálatról szóló irányelv alkalmazása Ausztriában. Howitt úr, ügyrendi kérdés, parancsoljon öné a szó. Ügyrendi kérdés, a 96-os szabály értelmében egyeztettem az elnökkel, azért állok, hogy megkérjem az elnököt, hogy írjonok a Forma egyes szövetséges szövetséghez, a saját Lótó szövetséges, mert az én választókertemben, ők tiltakoztak a, az ellen, hogy logisztikai jogból ellenezték a Bahreini Forma 1-es verseny uram megrendezését. Ugye nagyon szép hagyománya van a sportembereknek. Általában emberi jogokra hivatkozva, Mohamed Ali Vietnámban például visszavonult, kriket játékosok nem mentek el az apartheid Dél-Afrikába, atléták nem mentek el a moszkvai olimpiátékokra, jó lenne, hogyha az Európai Parlament elnöke világosá tenné, hogyha emberi jogi alapon visszavonják a részvételőket a csapatok, akkor mi támogatni fogjuk őket. Bahrein vérrel áztatott neve nem szabad, hogy szerepeljen a ö, Monza, Monaco, Silverstone ö, becsületes nevei mellett. A témát tudomásul veszük. Howitt, nagyon szépen köszönjük, hogy felhvta a figyelmünket, erre továbbtani fogjuk mindezt. És akkor ö, most még valami az ügyrenddel kapcsolatban? Sliter úr, parancsoljon. Ez ki. Köszönöm, elnök asszony. Én vagyok a raportőre a Lisszaboni szerződéshez kapcsolódó átmeneti időszakról szóló jelentéshez. A parlamentben megtörtént szavazás és a tanács javaslata fényében szeretnék lemondani a raportőri funkciómról, mert a tanács és a parlament döntése egyoldalú, egyoldalúan kedvezményez befektetési érdekeknek az átláthatóság hátrányára. Az új tagállamok nem veszik figyelembe a bocsánat, a régi tagállamok nem veszik figyelembe az új tagállamok érdekeit, és a környezeti jogi követelményeket nem hozzák összhangba a befektetési érdekekkel. Tehát nem tudom megvédeni a parlament álláspontját, éppen ezért nem tudom vinni ezt az ügyet a tárgyalások során, ezért is lemondok a raportőrségemről. Köszönöm szépen, azonban ez a téma nem az ügyrendel kapcsolatos. A megfelelő bizottsághoz forduljon, kérem. Kollégák, kérem, hogy tartsák magukat a menetrendhez. Nagyon sok szavazás vár ránk, úgyhogy a hozzászólási időt tartsák be, és előre is köszönöm megértésüket. Akkor jöjjön az első napi rendi pont, tehát megkezdjük a napirend tárgyalását. Víland úr, a jelentés készítője, ővé a szó 5 perc erejéig. Nagyon szépen köszönöm, elnök asszony, kedves kollégák, biztos úr. Most pedig Mazzoni asszony nevében szólok, aki nem tudott eljönni a mai ülésre. Vannak jelentős petíciók, mint ez a mostani is, és nem esetleg az érintettek számát tekintve ez nem annyira jelentős, mindössze vannak olyanok, ahol 30 ezer személyt is érint valami, amilyen ügyben petíciót nyújtanak be. Itt azonban maga a természet az, amely sérül, és nagyon fontos lenne az egységes jogalkalmazás az Európai Unióban, és tulajdonképpen ez a tárgya a szóbeli kérdésnek. A jelentés erről az esetről, ugye azt tudjuk, hogy ez az eset egy sífer felvonóval kapcsolatos. Ez mutatja, hogy a helyi média persze szereti az ilyen ügyeket, és az egyik az a természet lobbistája, a másik meg a gazdasági, a helyi hatóságoké, vagy éppen a nemzeti kormányé. Tehát egy ilyen eset azonban a természetet érinti. Lichtenberger kolléganővel jártunk egy látogatáson, és hát ebben az esetben teljesen hibás az, hogy itt az Európai Unió egy ilyen szuper felügyelő lehet. Mi csak arról tudunk gondoskodni, hogy a helyi hatóságok alkalmazzák a megfelelő jogszabályokat. A petíció benyújtói elmondták, hogy a hatás, környezeti hatás vizsgálati irányelv elvégzésének a küszöbértéke ugye 20 hektár. Azonban itt a projektet szándékosan több részre bontották, noha a valóságban messze meghaladta a küszöböt ennek a projektnek a mérete. Ausztriában azóta változások történtek, 10 hektár lett a küszöbérték az ítélet az az, hogy lényegében azok a rendelkezések, amelyek a KHV vizsgálattal kapcsolatban alkalmazandók, ezeket betartották, lehet, hogy lehet még ezzel kapcsolatban kifogásokat emelni, de itt nem nagy területekről van szó véleményünk szerint, aztán értelmezés kérdése is sok esetben, és hát mi úgy gondoljuk, hogy az ítélet másképp kellett volna, hogy kinézzen például a parkolóhelyeket is beszámítva végül is. Úgy gondoljuk, hogy most már itt az ideje, hogy jobban megnézzük ennek az egésznek a hátterét. És felmerül a kérdés, hogy a fővárosból gondoskodnak -e egy olyan jogalkalmazásról, amely korrekt, amely megfelelő, amely megfelel az Európa jogi előírásoknak a környezeti hatásvizsgálatot illetően, és ezzel kapcsolatban Ausztriában és hát néhány más tagállamban, az enyémben is notabene, vannak bizonyos mozgásterek, amelyekkel bőven élnek az érintettek. A kérdés, hogy hagyjuk-e ezt, hogy ugye ott a helyszínen szétbontják a projektet, vagy elhúzzák időben, hogy aztán utólag azt lehessen mondani, hogy ez egy külön projekt volt, vagy pedig ez ellen fel kell lépni. És azt is meg kell nézni, hogy jogilag hogyan alakulnak a, a projektek a helyszínen, hogy jogilag választják-e őket külön, vagy egyesítik őket, és ennek során is meg kell nézni, hogy az európai előírások ezt lehetővé teszik, vagy nem, ez szándékosan történt, avagy nem, ezt is meg kell nézni. És egy dolog különösen feltűnő volt, és ez az ilyen berendezésekkel kapcsolatos, hogy előfordulhat-e olyasmi, hogy lehetővé tesszük, hogy sí pályákat újonnan feltárt sí területeken, 1, 2, 3, 4, 5 hektárról beszélünk, és itt különböző sí berendezéseket építenek. Előfordulhat-e, hogy ez kimarad a számításokból előzetesen? Én úgy gondolom, hogy az európai előírásokból kiderül, hogy a nagy projektek összességében összességében kell megnézni, hogy milyen terület igényűek. Tehát a mi konkrét kérdésünk az, hogy a bizottság mit tart erről, hogy európailag hogyan lehet ezt a problémát vizsgálni, illetve megoldani. Nagyon szépen köszönöm, Véland úr, köszönöm, hogy betartotta a hozzászólási időt, és most pedig Öttinger biztos úr él szó. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, tisztelt képviselők és hölgyek! Podosnyi kolléga és én magam örülünk annak, hogy van egy olyan parlament, amely nagyon is komolyan veszi a környezetvédelmi előírások betartását, és kiemelten kezeli ezt a témát. A KHV irányelv nagyon fontos, nagy értéket képvisel a gazdasági, ökológiai fejlődés szempontjából az Európai Unióban. Számunkra ez egy fontos eszköz, amelyel el lehet érni a fenntartható fejlődést. A jelentős projektek amelyeknek nagy hatásuk van a környezetre, alá kell vessék magukat ilyen tanulmányoknak. Minden közvetlen és közvetett hatást meg kell vizsgálni. Milyen projektekről van szó? Olyanokról, ahol a tagállamok küszöbértékek alapján kell arról döntsenek, hogy szükséges-e egy KHV végrehajtása. Az önök petíciónak a sí területnek a kérdésköre, nos hát ez egy olyan projekt, amelynél a tagállamnak kell eldönteni, hogy kell-e KHV-t végrehajtani. Az osztrák előírás a múltban nem volt kielégítő. 10 hektár esetében, vagy 20 hektár esetében, vagy több esetében merültek fel kérdések. Mielőtt, miután megkaptuk a petíciót, bizottságként feltettük a kérdést az osztrák kormánynak, hogy ennél a projektnél hogy gondoskodott arról, hogy szabályosan betartsák az irányelvet. Ausztria azt válaszolta, nem hajtottak végre KHV, szerintük nem volt erre szükség, mert a értéket nem érték el. Hivatalos kétséget merültek fel részünkről, arra utaltunk, hogy a területek nagyságának megállapításánál és annak a döntésnek a meghozatalána, hogy végre kell -e hajtani a KHV-t, nem csak a szorosabb értelemben vett területet, hanem az egész területet kell megfigyelni. Erre Ausztria KHV törvényét, szerintem ez egy nagyon fontos következmény, módosította. Az új osztrák KHV törvény jogi szempontból, minden szempontból megfelel a KHV irányelvnek. Az, hogy szükség van-e kávéra, amikor síterületeket kibővítenek, ez attól függ, hogy mekkora a területe a kibővítésnek, és hogy természetvédelmi területen található-e a projekt terület. Korábbi bővítések be kell épüljenek az értékelésbe. A KHV irányelv feltételei szigorúak és világosak. Ezek megkerülése csak úgy, hogy alcsoportokra, csoportokra osztjuk a projektet, nem lehet így kikerülni ezt az előrást. Mi a teljes képre helyezzük a hangsúlyt, a természetre való kihatása. Az Európai Bíróság is megerősítette a mi igazunkat. Az Európai Bíróság többször kifejtette, hogy a KHV irányelvnek nem az a célja, hogy a projektek kisebb részre bontásával megkerülhető legyen. Ami a küszöbértéket illeti, most ott, ahol építési munkálatokat végeznek, nem elég az építési területet megfigyelni, építési terület plusz a környezetbe való beépülés. Egész területét be kell ö, építeni. A küszöbérték számításba be kell vonni az olyan területeket is, ahol konkrét építkezés nem lesz, amelyek azonban vitathatatlanul részei a projektnek, és kihatással vannak a projekt többi részével együtt a környezetre. Éppen ezért az a véleményünk, hogy az érintett sí területen egy átvilágítást kellett volna végrehajtani az építkezés előtt, hogy meg lehessen állapítani, hogy kell-e KHV a projektre vonatkozóan, és közzé kellett volna tenni ezeket az információkat. Az osztrák hatóságok nem tettek eleget ezen kötelezettségeiknek. Nem hajtották végre a screeninget, az átvilágítást, amely szerintünk a KHV-ban szerepel, az irányban szerepel. A projekt 5 évvel ezelőtt engedélyezték a projektet, lezárult az építési fázis, a bécsi hatóságoktól további információkat várunk arra vonatkozóan, hogy milyen hatása van az munkálatoknak. Arról is érdeklődtünk, hogy esetleg a hatások csökkentése vonatkozó intézkedéseket meghoznak-e, vagy egyáltalán megfontolják ezt. Amíg hiányos információk alapján tudjuk majd meghatározni, hogy további lépéseket kell -e tenni, hogy enyhítsük a környezetetet hatásokat ezen az egész területen. Aztán az osztályhatóságokat arra kértük, hogy erősítsék meg azt, hogy jövőbeli bővítéseknél, munkálatoknál, ezen a síterületen vagy másút, amelyek az osztrák KHV régi törvény szerinti feltételeknek megfeleltek, most világítsák át ezeket. Az átvilágítással kelljen tehát meg, lehessen meghatározni, hogy szükség van-e egy KHV-ra. Potocsnyi kolléga most vizsgálja felül, átolgozza a KHV irányelvet. Az a célunk, hogy egy új szöveget terjesszünk elő, amely tovább erősíti a környezetvédelmet, amely a klímaváltozás, energia, biológiai sokfeleség ez, ö, szempontjait veszi figyelembe. Nagyon fontos a, az Európai Bíróság ítéleteinek ö, a figyelembevétele. Nagyon fontos, hogy egyszerűs, egyszerűsítsük a folyamatokat, és becsukjuk a kiskapukat. Most az új irányelven dolgozik a kolléga, és tavaly egy nagy ö, nyilvános konzultációt tartottak az érintett érdekcsoportok bevonásával. Jelenleg értékelik ezt, 2012-ben legkésőbb megfelelő javaslattal állunk elő, ami alapvetően az intézkedések kapcsán a visszaélés lehetőségét kívánja kizárni, azt szeretnénk, ha világosabb lenne az európai jogszabály, és ne lehessen kikerülni, megkerülni. Örülünk annak, hogy az osztrák KHV törvény megfelel az EU KHV irányelvnek. A bizottság intézkedéseket fog foganatosítani, annak érdekében, hogy már lezárt munkálatok esetében garantáljuk azt, hogy a környezetvédelmi hatástudomány elkészül Melában, Deműzben, már lezárt munkátoknál is meg kell nézni, hogy mindent szabályszerűen hajtanak el végre utólag. Azt hiszem, ebből a rossz esetből mindannyian tanultunk. Köszönöm szépen! Most pedig az egyes hozzászólók, a frakció hozzászólói jönnek. A néppártal kezdjük jár óra, kettő percre. Kérem szépen, nagyon kérem, tartsa be az időt, mert már is késlekedtünk. Elnök asszony, biztos úr Véland kollega a tartalmi kérdéseket nagyon világosan bemutatta. Én néhány politikai kérdést vetnék föl azt gondolom, hogy ez nem az európai politika ellen, hanem éppen mellette szól, hogyha megnézzük, hogy egyes rendeletek, jogszabályok mennyire felelnek meg a gyakorlatnak, és ha nem, akkor hogyan tudjuk jobbá tenni őket. Ugye a verseny folyik az európai rendeletek irányelvek, illetve a helyi lehetőségek között, és mi ugyan nem vagyunk felülvizsgálati szerv a petíciós bizottságban, azonban az elvet illetően, mint a petciós bizottság tagja, nem igazán értem, én egy kicsit talán büszke is vagyok arra, hogy ez a petíció hozzánk érkezett, de hát miért értékelik, értelmezik ezt másként, mint ahogy ezt mi szeretnénk. A petíciós bizottság állásfoglalása vezetett oda végül is, hogy valamilyen jogszabályt az adott tagállamban módosítottak, és én ezt igazi európai politikai sikernek tartom. A másik fontos kérdés, és ez egy általánosabb összefüggés, a biztos urat kérdezem, folyamatosan felmerül a probléma. Nagyon sok polgár foglalkozik az európai környezetvédelmi jog megvalósításával a tagállamokban. Nagyon sok petíció határokon átnyúló ügyekkel foglalkozik. És felmerül a probléma, hogy amikor folyamatosan érkeznek kérdések a bizottsághoz ezzel kapcsolatban, a válasz az, hogy a tagállam, feltételezzük, a tagállam az adott irányelvet, rendeletet megfelelően hajtja végre, alkalmazza, és mi nem látjuk a szükségét annak, hogy be kellene avatkoznunk. Kellene egy instrumentum, hogy folyamatosan kövessük ezt nyomon, és hogyha utalás történik arra, hogy valami nem működik jól, akkor kezdjünk egy komoly párbeszédet a tagállammal, hogy ne fordulhassanak elő olyan dolgok, mint itt Ausztriában. Ez messze nem volt optimális, de vége, és a jövőre megvan a megoldás, csak a múltra sajnos nem. Nagyon szépen köszönöm a szocialista frakció nevében. Most Leichtfried úr kap szót egy percre. Elnök asszony, azt gondolom, hogy az, ami történt, az egy lecke. Ebből tanulni kell. Az ausztriak azok ugye nagyon lelkes síelők, hát persze ehhez sípája kell, ez egyértelmű. De a síeléshez hozzátartozik az is, és ezt tudni kell, hogy a környezet adott legyen, a szép intakt környezet, ugyanis senki nem akar ott sielni, ahol már semmi nincs a természetből. Na most éppen ezért azt gondolom, hogy az osztrák politika a múltban nagyon sok hibát követett el ebből a szempontból. Egyoldalúan létesített sípályákat, anélkül, hogy elgondolkozott volna -e azon, hogy ez jó-e. És hát így kialakult egy, egy helyzet, ami erre irányul. Na most ugye ott van az Európai Parlament, és mi többletértéket teremtünk. És látjuk, hogy ezek a dolgok ott félre sikerültek. Na most akkor, ha ez így van, sokszor bizony nem történik semmi. Itt azonban látható, benyújtottak egy petíciót, volt rá reakció, és hát a dolgok Ausztriában is mozgásba jöttek. Ez azt hiszem, hogy egy jó példa arra, hogy hogyan is kell ezeknek a dolgoknak működniük. Nagyon szépen köszönöm. Lichtenberger asszony egy percre a zöldek nevében. Nagyon nagyon szépen köszönöm. Biztos úr, köszönöm szépen a tájékoztatást. Nagyon fontosnak tartom, amit ön elmondott. Egyetlen egy kiegészítő kérdésem lenne. Azt mondta, hogy a KHV mostani megvalósítása Ausztriában kielégítő a bizottság számára. Azonban továbbra is létezik egy európai bírósági ítélet, amely megnézte, hogy mennyire valósul meg a polgárok meghallgatása, bevonása mindebbe. Ez egy ilyen korai jelzőrendszer lehetne, amelynek a segítségével meg tudunk akadályozni ilyen ügyeket, mint amelyeknek tanúi lehettünk Mainauban. És még egy dolgot szeretnék hangsúlyozni amikor nem számítjuk be a sípályákat, noha az egész hegyet felásták, ez azért meglehetősen abszurd. Úgyhogy az érintett területnek maximálisan része ez. Úgyhogy itt egyszerűen arról van szó, hogy felaprózták a projektet, hogy megkerüljék a jogszabályokat, és nagyon remélem, hogy továbbra is figyelemmel kísérjük ezt az ügyet a további eljárást illetően. És köszönöm szépen. Köszönöm szépen és most pedig Májer kollega. Ebben az esetben egy olyan esetről van szó, amely a jövőben esetleg megakadályozhat, megoldhat kérdéseket. A bizottság eddig ezt nem ismert el, de most szerepel az éves jelentésében a petíciós bizottságnak 2010-ben. És jó példa lehet az Alpok, a Pireneusok esetében. Ugye egy európai polgár fordult panasszal a petíció bizottsághoz és ezt követően azután mindig nagyon sok időre, hosszú időre van szükség, hogy meg lehessen oldani a problémát, és hogy megakadályozzuk, a visszafordíthatatlan károk kialakulását. Az európai irányelv kötelez a KHV végrehajtására magán és állami projektek esetén érzékeny területeken, például az Alpokban, Spanyolországban, Ausztriában. Akkor a projektet szétbontják, felaprózzák, csak azért, hogy kikerüljék a környezetvédelmi hatásvizsgálatot. A bizottság látja és elismeri, hogy ez ezeket nagyon szigorúan végre kell hajtani ezeket a vizsgálatokat, és sokkal gyorsabban kell reagálni a bizottságnak ahhoz, hogy elérje hogy a probléma megoldódjon, és hogy ezek a projektek valóban KHV tárgya legyenek. Nagyon fontos, hogy a határidőket is rövidítsük, hogy a petíciós bizottság még gyorsabban tudjon dolgozni, elérendő, hogy a tagállamok ne kerülhessék meg a környezeti hatásvizsgálatot. Nagyon sok tagállam éppen így vonta ki magát ez alól a kötelezettség alól, és ezt a jövőben el kell erülni. A spanyol állam ugyanezt csinálja az aragóniai illetékes hatóság, most éppen egy projektet apróz fel, csak azért, hogy ne kelljen környezeti hatásvizsgálatot végezni. Itt lépni kell a bizottságnak. Köszönöm. Köszönöm szépen, most pedig Vertman kolléga. Köszönöm szépen, kedves kollégák, tisztelt Öttinger biztos úr! A KHV vizsgálat célja a közvetlen és közvetett környezeti hatásokat fel kell mérni a projektek előtt, és ezeket meg kell ítélni. Azt gondolom, hogy területi vagy tartalmi vonatkozású elemek kizárása oda vezet, hogy megkerüljük a törvénykezést. A bíróság 96-ban ítéletet hozott, azzal kapcsolatban, hogy a tagállamoknak garantálni kell, hogy a KHV irányelv célját nem szabad azzal csorbítani, vagy nem megvalósítani, hogy apró darabokra szedjük szét a projektet. Nagyon fontos tehát a KHV felhasználása hatájának szempontjából felül kellett vizsgálni. A bizottság azonban az irányelv nemzetállami végrehajtásánál nem mindig volt eléggé körültekintő. A gyakorlati alkalmazást kell megvizsgálni. Az egyik korábbi javaslat az azzal volt kapcsolatos, tehát a tagállamokra vonatkozott, a kötelező küszöbértékeket meghatározták, úgy mint Ausztria. Náluk az olyan projekteknél, ahol jelentős környezetvédelmi hatásokkal lehet számítani, ott különösen érzékeny tartak esetén meg kellett vizsgálni, hogy milyen hatásuk van erre. A screening eljárásról beszélt már, ugye az átvilágításról. Az osztrák állampolgárok többször tiltakoztak az ellen, hogy nem veszik figyelembe az ő ügyeiket. Az Európai Bíróság ítélkezése értemében a nemzeti jogszabálynak eléggé részletesnek kell lennie ahhoz, hogy ö, nyilvános konzultációval együtt végrehajtsák az irányelvet ami az osztrák KHV törvényt illeti. Többen bírálták. Azt mondták, hogy a közüleményt nem vonták be, de ez minden tagállamra elmondható. Az biztos, hogy a mostani KHV irányelv átdolgozásánál nagyon fontos az irányelben meghatározott egységes eljárás is felül kell vizsgálni, méghozzá a közmeghallgatások kérdését is felül kellene vizsgálni. Köszönöm szépen! Most pedig a többi hozzászóló következik, Zéber úr. Köszönöm szépen, elnök asszony, tisztelt biztos úr, a hozzászólók listájában látszik, hogy az embernek az a benyomása, hogy itt valóban mint egy felső instancia szereplünk itt a Petíciós Bizottság részéről. Ezek a projektek szerintem eh, nem jók arra, hogy ebből politikai apró, a politikai apró pénze nem lehet váltani. Két kis közösségről van szó, ugye van azért eh, járási önkormányzat, van tartományi kormányzat is, tehát ez egy osztrák környezetvédelmi jogalkotásról szóló kérdés. A hatóságokat nem szabad hibával vádolni az, hogy hibáztak volna. Az osztrák köztársaság ezt a KHV irányelvet hogy a végre, ezt meg kell nézni, de most nézzük meg. Egészen más jogi hagyományokkal rendelkeznek az Ausztriában és az EU más államaiban. Ausztria, kedves kolléganő, az osztályközösség valóban megpróbálta helyesen értelmezni a KHV irányelvet. A jogászok úgy gondolták, hogy talán néhány hiba felmerülhetett, de kiemelném, egy utolsó pár százalékról beszélünk, amely a vita középpontjában áll. Ezeknél a projekteknél ö, voltak azonban önkéntes ö, hatástanományok, azt is el kell mondani. És zárásképpen azt hiszem, hogy politikai értékelést mégis meg kell valósítani. Gondolják csak végig, ez a projekt, tehát hogy arra törekedtek, hogy szanálják azt, amit csak azt, amit elhibáztak, azt hiszem, hogy egy ilyen projektnél mindenképpen egy zöld pecsétet el lehet nyomni a projektre. De kérem szépen a bizottságot arra, hogy egyenlően bánjon mindenkivel. Tehát jól lenne határokon és túlra tekinteni. Az ilyen eseteket nézzék meg, tehát hogy azért azt hiszem, hogy a javak védelmét érintően sokkal nagyobb károkat okoztak más országokat. Tehát lehetne egyenlő mércével mérni a környezetvédelmi hatásokat. Ευχαριστώ πολύ κύριε Σίμπερ. Ο επόμενος συγγεγραμμένος ομιλητής, ο A következő hozzászóló Mölcer úr, de nem látom a teremben. Most akkor a spontán felszólalók következnek. A következők kértek szót, négy kolléga, Viland úr, de ő a végén kapja meg a szót. Most a többi kollégát szeretnénk meghallgatni. Bőge úr, egy percre. Becker úr. Uh, Tisztelt ház, kedves kollégák! Tisztelt biztos úr! A biztos által említett tényező, tehát a nemzeti hatóságok tanultak, ezt szeretném kiemelni, mint a biztos úr is említett, mert azt hiszem, hogy az osztrák szövetségi kormányzat eljárása, mégpedig az életékes közvetvédelmi miniszter, aki módosította az osztrák KHV törvényt, ezt pozitívan kell értékelni. És ez példaértékű benchmarkingnak tekinthető több más esetben is. Nagyon sok ember nem ismeri ezeket az eseteket. Ha megengedi, jár, megengedi, jár kollégához csatlakoznék, aki valóban hatékony eszközöket követel, amelyek már a tervezésnél, a kezdeti fázisban hatással lehetnek. Nagyon fontos szerepet játszanak a korrektúra, megfigyelés esetéből. Köszönöm szépen. Most pedig Ferreira kolléga. Köszönöm, elnök asszony. Csak néhány rövid megjegyzésem lenne. A, az eljárás gyakorlati hossza még jelentősen csökkenthető az eljárás, javítható. Amikor ilyen jellegű témákat vizsgálunk, gyakran nem látjuk a fától az erdőt. Az emberi természetről szólnak ezek a történetek gyakran, és szükség van arra is, hogy megvizsgáljuk azt, hogy a kiváltott hatás, vagy a jövőben kiváltott hatás valamilyen ellentételezés során csökkenthető-e. Az elhatóságoknak ebben van fontos szerepük, és ennek értelmében kell tenniük a feladatukat természetesen, az átláthatóság, az ellenőrzés szintén fontosak a KHV szempontjából. Köszönöm. Ačiū, ponia pirmininkė. Šiandieną mes kalbam ir diskutuojam labai daug tokių konkrečių. Köszönöm szépen most egy olyan projektről beszélünk, egy konkrét projektről beszélünk, ugye. El kell mondani azt, hogy a KHV nagyon bonyolult nemzeti és közösségi szinten is. A legnagyobb probléma ugye a bizalmi válság, amely a társadalomban kialakult. Mármint ami a KHV-t illeti. A szakvéleményeket, amelyeket megfogalmaznak ebben a keretben. Akik a projektét felelősek, ők készítik el ezeket a szakvéleményeket. Éppen ezért a bizalom megrendült. Van azért még mit tenni. De el kell kerülnünk azt, hogy újra kelljen indokolni, vagy igazolni a projektek létjogosultságát. A, ugye ebben a forábelgi sítőletben van szó erről a KHV-ról, de más érveket is fel kellene sorakoztatni. Tegnap beszéltünk arról az elvről, amely a függetlenséget illeti, hiszen független, tárgyalagos véleményt kell készíteni a közvetvédelmi szempontból. Szerintem ez a legfontosabb. Köszönöm szépen. Leitfried úr, 30 másodpercre kap kiegészítő kérdése lehetőséget. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nem lehet, hogy rosszul értettem, illetve lehet, hogy félreértettem, amit mondott a kollega, de fontos, hogy legyenek szabályok, és ezeket betartsák nem lehet mindig csak arra játszani, hogy a körülmények így alakulnak, ezért nem tudjuk pontosan betartani. A szabályokat be kell tartani, ez így van rendjén. Az én kérdésem, hogy valószínűleg ugye arra gondolt, hogy a szabályokat be kell tartani a függetlenül a körülményektől, nem pedig úgy, hogy a körülményekhez kell alkalmazkodni, ugye? Markanai asszony szeretne válaszolni erre, 30 másodperc áll rendelkezésre. Noriu pabrėžti, kad taip, taisyklių laikytis. Azt szeretném kiemelni, hogy igen, nagyon fontos, hogy tiszteletben tartsuk a szabályokat, de olykor vannak olyan esetek, ahol bizonyos érdekcsoportok manipulálni kívánják a közvéleményt. Arra törekszenek, hogy befolyásolást, befolyásolják a projektekre. De én azt mondtam, hogy a független elemzés nagyon fontos a szakértői vélemény függetlenségét garantálni kell minden esetben, hogy a jogszabály be lehessen tartatni. Köszönöm szépen. Most pedig egy percet megkapja a szót. Elnök. asszony, biztos úr, ugye a vitából is kiderül, hogy az egész környezetvédelmi területen hatalmas problémával szembesülünk, kommunikációs gondokkal. Környezet, gazdaság, regionális értekek kijátszák ezeket egymás ellen. Mindenképpen szükség van a bizottság támogatására, hogy a környezet az lényeges tényező legyen a gazdaság számára is. Jelenleg ez még mindig nincs így. Nem hangsúlyozunk eléggé, hogy a környezetet, természetet érintő intézkedések, az ezek védelmét szolgáló intézkedések munkahelyeket is teremtenek. Itt mindig polarizálódik a vita, hogy most vagy munkahely, vagy természet. Ez nem így van. A politikusoknak, nekünk is fontos lenne, hogy ebbe az irányba tudatosan közösen dolgozzunk a gondolkodás megváltoztatásán, hogy mindkét fél lássa, felismerje, hogy intakt környezetre van szükség ahhoz, hogy a gazdaság működhessen a jövőben. Köszönöm szépen. És akkor Reitzdorf kollega következik. Nagyon szépen köszönöm. És az Essendorfi nukleáris erőmű ellen szavaztunk. Ugye a helyzet Európában, is ez azt hiszem, hogy a kísérlet nagyon sokba került, és az osztrákok senkit nem kényszeríthetnek arra, hogy ugyanezt a megközelítést alkalmazzák. Villant kollega, egy percre. Nagyon szépen köszönöm a szót, elnök asszony. Azt lehetne mondani, hogy elégedett vagyok akár a válaszsal. Egy kérdésem lenne, ahol még világos tájékoztatást kérek. A jelenlegi előírások azt mondják, hogy sípályákat csak akkor kell kell bevonni a KHV-ba, hogyha a létesítménynél építészeti változásokra kerül sor, és ott, ahol csak később majd sielők fognak használni, ezek a területek, ezek kívül maradnak. És én azt gondolom, hogy ami a használat hatását illeti a az tulajdonképpen fontos lenne, és ezt is figyelembe kellene venni. Egy tagállamban, egy tagállam egy részében, mindannyian jól ismerjük egyébként ezt a területet, biztos úr, ott csak néha van lehetőség egy ilyen terület egy ilyen kérdés megállítására, és a bizottság és a tanács számára talán fontos lenne, hogy felelősen közelítsenek az ilyen kérdésekhez, hogy elmondhassuk, hogy ott sikerül befagyasztani, tehát ö, ö, megállítani bizonyos dolgokat. Köszönöm szépen. Széber úr mutatott fel kék kártyát. Véland úrat szeretnék kérdezni? 30 másodperc. Még egyszer, Véland kollega, ugye ő jogász, és nagyon szeret hegyet mászni, meg sielni, meg használja is ezeket, sok esetben a sílifteket, hogy ne kelljen minden, mindent gyalog elérni, meg használ minden egyéb dolgokat is. Szóval, ha így vesszük, akkor az egész alpokat egy ilyen környezeti hatásvizsgálat alá kell vonni. Úgyhogy megmondaná, hogy pontosan mire gondol? Vélandúr, fél perc. Nos, egyrészt néha keletkezhet ez a benyomás, a természet az nem a természetvédelmi szövetségek tulajdona. A lakosság használni is akarja a természetet, és én nem gondolom azt, hogy ez az eset, ez a Melau, az a példa volt, ahol ezt a stoppot ki kellett volna mondani. Köszönöm szépen, Véland kollega betartotta a hozzászólási, szót, hozzászólási korlátokat, és most Öttinger úré a szó. Elnök asszony. Kedves képviselők, én azt gondolom, megállapítom, hogy ez az eset nem korrekt módon zajlott le. Az eset feldolgozása azonban az európai munkánkat szolgálja megállapítottuk, hogy ebben az esetben a küszöbértékeket nem helyesen határozták meg, az átvilágítást nem hajtották végre, a környezetvédelmi hatástanulmányt nem végezték el. A második dolog, ugye az osztrák KHV törvény kiegészítésre szorult, annak érdekében, hogy az Európai Unió irányelvének jobban megfeleljen. Harmadsorban Fontos, hogy további intézkedéseket hozzunk ezen a területen. Újabb parkolókat például, vagy más építési munkátokra sor kerül, na abban az esetben, ha ilyenek készülnek, akkor egy átvilágítást kell készíteni. Az egész projektre vonatkozóan be kell vonni a már meglévő területeket, a már meglévő építési objektumokat, épületeket, Mondhatnánk, hogy a régiót szigorított ellenőrzés alá vonduk. A síjjel a régióban tehát például délután háromkor a zajkibocsátás egy kicsit más probléma, tehát károsító hatásnak minősül. Hát most kicsit vicceltem. Nos, bizottságként nem tudjuk, hogy szerződésszegési eljárást vezessünk-e be, ezzel azért nem fenyegetőzünk, de a lehetőség fennáll továbbra is, hogy ezt az eljárást beindítsuk. De általában azért eh, a KHV törvény módosítását támogattuk. Potocsnyi kolléga miről is szeretne értekezni? Arról, hogy új politikai célokat határozunk meg, klímaváltozás, sokféleség, diverzitás, energia, tennek, kohéziós politika. Az Európai Bíróság ítéletét is be kell vonni amely fontos mm, módon tudja tisztázni a felmerült kérdéseket. A harmadik dolog. Lichtenberg képviselő asszony kérdése. Megállapítottuk, hogy az osztrák KHV törvény a értékek szempontjából megfelel, ami az átláthatóságot, a közvélemény bevonását, a közmeghakatásokat illeti formálisan és materiálisan, azt még felülvizsgáljuk. Elmondom önöknek, hogy Potocsnik úr a következő hetekben, kollégám tehát levélben fogja önöket tájékoztatni arról, hogy a polgári polgárok meghallgatása, illetve az átláthatóság tekintetében az új KHV törvény osztjában hogy felel meg. Erről majd később tájékoztatjuk önöket tehát. Azt hiszem, hogy jövőre ebből az esetből és más felismerésekből is kielégítő módon át tudjuk dolgozni az EU-KHV irányelvét. Vilánt képviselő kérdezte, hogy hogy kell a területet értelmezni. Írásban fogjuk Önöket tájékoztatni erről. Ha itt például egy liftet építenek, egy felvonót, nem csak a négyzetmétert kell megnézni, amely ugye a felvonó alatt van, nem csak egy méter szer x méterre be kell szorozni, az egész hegyet sem lehet ugye bevonni. A fekete pályás jelök, vagy a, a, az off-road sielők esetében, hát ők bejárják az egész hegyet. Na most nem csak a felvonó nyomvonalát kell figyelembe venni, hanem az szélesebb területet. Ugye meg kell nézni azt is, amelyet um, mesterséges hóval befolynak, tehát a hóágyuk nyomvonalait is figyelembe kell venni. Azt gondolom, hogy ezt az irányelv továbbfejlesztésénél világosan meg kéne fogalmazni, tehát mi az a terület, amit be kell számítani a KHV hatájába. Ha megnézzük azt a kérdést, hogy hogyan lehetne korábban hatást gyakorolni, öt évvel azután, hogy jóvá hagyták az építkezést, hát aztán van egy alapvető problémánk. A mi állam építményünk és szerződési struktúránk alapján ugye létezik a szubszidiaritás. A tagállamok kell, hogy megvalósítsák az EU rendelkezéseket. Abból indulok ki, hogy Ausztriában ebből a esetből tanultak, az ökológia, a közjavak védelme tekintetében. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! Köszönjük szépen, biztos úr! Ez egy nagyon érdekes vita volt, amelyet most zárunk. Most jön a következő napi rendi pont, mégpedig mm, szobeli válasz igénylő kérdés, megtévesztő szakmai címjegyzékek. Ez